Norika Nikolaj asszony elhagyta a néppárti frakciót 2014. július 7-ével, és az ALDE frakcióhoz csatlakozott. Az ALDE, GUE, PPÖ, ECR és EFDD frakciók benyújtották a